sokat. Nagyon élénk vita zajlott itt le. Nagyon fontos, hogy európai válasz a japán tragédiára. Nagyon szépen köszönöm ismét, elnök úr. Minden jelen biztos, jelenlévő biztosnak, és köszönjük szépen. most pedig a bizottság nyilatkozata következik. Uniós keretrendszer a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák összehangolására. És most azonnal Reding biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és iraim! Andor László kollégámmal együtt szeretném önök elé tárni a bizottság döntését, amelynek értelmében új keretrendszert hoz létre a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák összehangolására. Ez olyan pillanatban történik, amikor a romák helyzete Európában a figyelem középpontjában áll. Az EU egy sor jogi szakpolitikai és pénzügyi eszközt bocsátott rendelkezésre azért, hogy a romák helyzetével foglalkozzanak. Ezen kívül megvan a jogi alapunk és a diszkriminációmentesség, az emberek szabad mozgása és a bővítési stratégia szempontjából. Bár igen világos, hogy gazdasági és szociális szinten a romák marginalizálódása továbbra is fennáll, ez nem fogadható el, és, és nem eh, tartható fenn a 21. század EU-jában. Az Európai Parlament az egész politikai spektrum támogatásával, és ezt szeretném kiemelni, felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire sürgős kérdés a romák integrációjának elősegítése, a közelmúltban elfogadott EU-Róma stratégia segítségvel. Szeretnék Járóka asszonynak, az előadónak köszönetet mondani a kitűnő munkájáért. Elszánt lépésekre van szükség, mind nemzeti, mind európai szinten. Egyesíteni kell erőinket, és fel kell gyorsítanunk az erőfeszítéseinket a romák diszkriminációja ellen, és biztosítani kell, hogy ugyanazokat a jogokat, élvezhessék, mint a többi európai állampolgár, hiszen ők is európai állampolgárok. Amikor ezt mondom, akkor egy-két oldalú folyamatra gondolok, ami azt jelenti, hogy az EU állampolgárok többségétől és a roma közösség tagjaitól egy álláspont változtatást kíván hatékonyan kell ezt a politikát megvalósítani, és közös stratégiai megközelítést kell folytatnunk. Tudjuk, hogy a romák integrációjáért a felelősség elsősorban a tagállamoké. Azt is elismerjük, hogy a romák helyzete változó tagállamról tagállamra más és más. Éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy EU keretet terjeszt elő a tagállamok számára azért, hogy arányosan lépjenek azzal arányosan, hogy milyen kihívásoknak kell eleget tenniük. A Roma munkacsoport múlt év szeptemberétől decemberéig működött, és világosan megmutatta, hogy gyakran nem történik elegendő. A 26,5 millió euró áll rendelkezésre a strukturális alapok keretében, és ezt nem használják fel úgy, ahogy ezt kellene. Ebből csak 100 milliót fordítottak a romákra, és a technikai segítségnyújtásnak csak nyújtás céljából a segítség 17%-át nem is használták fel. Éppen ezért el kell érni, hogy a nemzeti regionális helyi politikák összpontosítsanak a romák szükségleteire, mégpedig specifikus módon. A keretrendszerben négy fő kérdésre összpontosítunk. Oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás. Azt szeretnénk, hogyha az EU és a 27 tagállam elkötelezni magát arra, hogy itt a szakadékokat áthidalja, és a négy területen célzott akciókkal a közös célokra összpontosít, és eredményeket ér el azt akarjuk, hogy mindegyik tagállam a már meglévő roma stratégiájára építsen, ha van ilyen az országában, vagy pedig alakítson ki roma stratégiákat, stratégiákat hogyha ilyenek nincsenek, egészen 2020-ig. Ahhoz, hogy értékeljük, hogy az erőfeszítések elértéke a célokat, rendszeres monitorozásra van szükség. Éppen ezért az EU keret alapot teremt egy igen nagy léptékű monitorozási mechanizmusra, a roma stratégia kérdésében, és ennek segítségével fogjuk figyelemmel kísérni, hogy a roma stratégiát valóban megvalósítják-e, az integráció eléri-e a kedvezményezetteket és a romák integrációjának célját megvalósítják-e. A bizottság az előrehaladásról évente beszámol a romák integrációjával kapcsolatosan a tagállamokban, és itt ez a keretrendszer lehetőséget nyújt arra, hogy minden szinten az összes érdekelt félel, a az EU lakossággal és a roma lakossággal együtt változtasson a helyzeten, és megszüntesse több mint 10 millió európai állampolgár kirekesztését. Ez a jövőben így nem mehet tovább. Köszönöm szépen, Redénk biztos asszony, most pedig Andor biztosnak adom meg a szót. Elnök asszonyt, tisztelt képviselők! A romák szociális gazdasági helyzete az EU elnökség stratégia napirendjének az élén szerepel. Az EU kiadott egy közleményt a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiákról. Ez a dokumentum is fontos hozzájárulást jelent a romákkal kapcsolatos vitához, és majd május 19-én az EBSCO tanácsülésen kizárólag eh, most napirendi pontként foglalkoznak a roma integrációval. Az EU politikai elkötelezett és eltökélt, hogy segítsen a sok millió romának, akik szenvednek a társadalmi gazdasági kirekesztettségtől. Három fontos megalapítást szeretnék tenni. A bizottság EU kereteket hozott létre a nemzeti roma integrációs stratégiák számára. Elismeri, hogy elsősorban a tagállamok felelősek a roma integrációs stratégia megtervezéséért és végrehajtásáért megerősítjük, a bizottság meg vagy győződve arról, hogy az Európai Unió nem tolerálhat semmilyen rasszista, diszkriminatív vagy idegen gyűlölő megnyilvánulást a romákkal kapcsolatban. Politikai kötelezettsége az EU-nak, hogy segítse a tagállamok erőfesítéseit minden rendelkezésre álló politikai szakmai eszközzel. Ez vezet el a második megalapításomhoz. Az EU elfogadott egy komprehenzív átfogó stratégiát, gazdasági, szociális modellt szeretnénk kiegyensúlyozottan megvalósítani. A fenntartható módú fejlődésről szóló dokumentum a romákkal kapcsolatos, nagyon sokszínű problémakört jól kezeli. Kiemelt kezdeményezéseket tettünk, fontos struktúrákat alkotunk meg a roma kérdésben. A legfontosabb üzenetek az úgy foglalkoztatok össze, hogy nem lehet intelligens, fenntartható és semmiképpen nem inkluzív stratégiáról beszélni akkor, hogyha ez sok millió polgár kirekeszt Európában. Különösen a 2020-as célkitűzések, a szegénységcsökkentés, a foglalkoztatás növelése tekintetében kulcsfontosságúak a roma integrációs politika kapcsán is. A romákkal kapcsolatos bizottsági közlemény négy területet határoz meg, amelyek stratégiai fontosságúak a kirekesztés elleni küzdelemben. Az első foglalkoztatáshoz, munkához való hozzáférés, a romák és nem roma foglalkoztatási arányok közötti nagy szakadék csökkentése, a 2020-as célokat nem tudjuk elérni, ha ezt nem sikerül megvalósítanunk. Azután oktatáshoz való hozzáférés. Minden roma gyermek minőségi oktatáshoz kell, hogy hozzáférjen, nem szabad, hogy legyen diszkrimináció vagy szegregáció és legalább minimális célkitűzés az általános iskolát fejezze be minden roma gyermek. Az egészségügy a következő, csökkenteni kell a különbségeket a romák és nem romák között. Minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz kell, hogy hozzáférjenek a romák is, ugyanolyan körülmények, feltételek között, mint a lakosság többi része. És végül az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hiszen itt a e, roma népesség helyzete sokkal rosszabb, mint a, e, a lakosság többi részéé, a vízhez, villamosáramhoz e, való hozzáférés tekintetében. Az integrált megközelítés hiánya negatívan befolyásolja a romák társadalomra történő eh, integrálódását, vagy az inkluziót. És eh, itt eh, mindenek ötött fillér valóban nagy eredményt hoz. A több éves pénzügyi E, keretben is, e, és majd ezt követően a strukturális alapokban is e, kell forrásokat találni, és szerintem a strukturális alapot összhangba kell hozni a 2020-as stratégiával. Azokon a szociális területeken, amelyeken én vagyok a felelőse, a foglalkoztatás, szociális inklúzió területén, és ide tartozik a roma integráció is hatékonyabb jobbá tenni ezeket az eszközöket, ez egy fő célkitűzés számomra. Itt be is fejezném, és örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Andor biztos úr, most pedig Győri miniszterasszonyi a tanács képviseletében. Biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Uh, I'm just using my mother tongue for this uh, uh, csak a köszönő szavakat mondtam el az anyanyelvemen, és most angolul folytatnám. A e, magyar elnökség üdvözli a bizottság által kiadott közleményt, aminek a tárgya a e, Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák. Szeretném köszönetemet kifejezni az elvégzett munkáért. Reding és Andor biztosok személyes elkötelezettségét is köszönöm, és mindazokét, akik hozzájárultak a jelentős eredményhez. Ezzel a stratégiai dokumentummal óriási lépést tettünk előre, közelebb kerültünk a magyar elnökség egyik fő prioritásának az eléréséhez. Meg vagyok győződve arról, hogy ez nagymértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy javuljon Európában a romák gazdasági és társadalmi helyzete. Az Európai Parlament közelmúltban elfogadott állásfoglalásával együtt, és járóka Lívia roma inkluzióról szóló jelentés is segíti elő mély szegénység, diszkrimináció, marginalizáció továbbra is rengeteg romát sújt egész Európában. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy azt mondjuk, hogy ez az ő problémáik és nem a miénk. És az embereket sosem szabad problémának tekinteni, hanem esélynek, lehetőségnek. A jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzetben a romák gazdaság és szociális státuszának a, e, ez emelése új emberi erőforrásokat tár fel, és ez hosszú távon a gazdasági növekedést is pozitívan befolyásolja. A magyar elnökség meg van győződve arról, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemben három kulcs elemre van szükség, foglalkoztatás, oktatás és a lakhatás, ez a három elem. Integrált politikai fellépésre van szükség ezen a három területen, amit majd a bizottság monitorozása egészít ki, és ez valóban jelentős eredményeket hozhat majd. Az EU 2020-as stratégia is célkitűzéseit csak a tagállamok erőfeszítéseivel érhetjük el. Több szakpolitikai területen a romák szociális inkluzióját közös erőfeszítésekkel lehet erősíteni hogy mi a következő lépés? A magyar elnökség um, Budapesten április 7-én és 8-án uh, tartja meg a következő Roma Platform ülést, és szeretettel meghívom mindazokat, akiket ez érdekel. A tanács horizontális ügyként kezeli ezt a kérdéskört. van először április 12-én a bel- és igazságügyi tanács foglalkozik a kérdéssel, majd május 19-én az EBSCO, és az oktatási tanácsi formáció is május 20-án megvitatja a dokumentumot, még mielőtt a magyar elnökség május 23-án az általános ügyek tanácsán beszámolna az eredményekről. És azután remélhetőleg a júniusi Európai Tanács fogja elfogadni eh, a eh, stratégiát. De ez csak egy új eh, kezdet, koordinált fellépésre van szükség az EU szintjén és a tagállamokban, hogy valóban segítsünk ennek az igazán európai kisebbségnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most az első körben a frakció képviseletében

Most pedig Flasikova Benova asszony az SZSZB frakció képviseletében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenek előtt szeretnék gratulálni az új keret kidolgozásáért. Az Európai Parlament többszörös sürgetésére most megszületni látszik a stratégia. Nagyon komoly, súlyos kérdésről van szó. Az EU-ban nagyon méltatlan körülmények között él rengeteg roma, és egyre több terrorszerű megnyilvánulásnak vannak kitéve. A közelmúltban Magyarországon tapasztalható fellépések is ilyesmiről tanúskodnak a helyzet sürgető választ igényel, de a bizottság, amikor előkészítette, elkészítette ezeket a kereteket, nem konzultált érintettekkel, partnerekkel, és ez bizarr dolog, hiszen kihangsúlyozzák a keretben, hogy mennyire fontos az együttműködés a civil társadalommal, a roma inkluzió kapcsán, a roma platform szerepét mértetek, és mégis a bizottság nem konzultált sem roma szervezetekkel, sem, sem NGO-kkal, sokkal szóval Végül is azért a keret, az európai keret jó eredmény. Az Európai Unió elismerte, hogy itt pán-európai problémáról van szó, de mégis az elsőleges kompetencia a tagállamoké. Az EU a nemzeti stratégiákat fogja koordinálni, és felügyeli a stratégiák megvalósulását. Ebből a szempontból az is kulcsfontosságú, hogy beszéljünk a nemzeti stratégiák monitorozásáról. Ellenőrizni kell azt, hogy ugyanazokat a célokat követik-e a nemzeti stratégiák, mint az európai stratégia. Ezért szerintem ebben kapcsolatban a bizottság nem elég ambiciózus. A bizottság a tagállamok elvárásaira túl engedékeny válaszokat adott. Az oktatás, a lakhatás, a képzés, és a foglalkoztatás a négy kulcs területek a romák szempontjából. És láttuk, hogy Európában mindenütt ez a négy terület, ahol előrelépésre van szükség. De azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezeket a célokat a roma inkluzió évtizede dokumentum is tartalmazta már, most már tényleg ideje van, hogy meg is valósuljanak ezek az intézkedések. Nem csak a diszkrimináció ellen kell küzdeni, hanem eh, a rasszista megnyilvánulások ellen is, akár fizikai, akár verbális eh, eh, rasszista megnyilvánulásokról is van ez szó a tagállamok jelentős hiányosságokat mutatnak az EU alapok, EU források felhasználása tekintetében, ezért biztosítani kell azt is, hogy azért ne háruljon túl nagy teher az alapokra, ne legyen a működésük túl bürokratikus, és elérjük azokat a célokat, amelyekért az alapokat létrehoztuk. Gratulálni szeretnék a bizottságnak a keretek kidolgozásáért, és azt kívánom, hogy ez a program és ez az új keret valóban a kívánt eredményeket meghozza. Köszönöm. Honorevole Flasikova Benova. Flasikova Benova asszony. Nak szeretne Obermeier eh, úr föltenni egy kérdést kék kártyával. Egyetért? Köszönöm szépen, kollégám nagyon kiválóan ismeri a jelentést, talán tudja az hogy a jelentés arról szól, hogy pénzbírságot kell fizetni a tagállamoknak, hogyha nem tartják be az előírásokat, vagy hogyha stratégiát nem tartják be. Mi a véleménye arról, hogy a, egy tagállamnak akkor is pénzbírságot kell fizetnie, hogyha nem járatják iskolába a gyerekeiket a szülők? Az iskola kötelezettség minden országban adott. Ha valaki, ha a roma gyerekek nem járnak általános iskolába, akkor az országot pénzbírságra ítélnék. Nem gondolja, hogy azért a szülőknek is gondoskodni kell arról, hogy a gyerekeik iskolába járjanak? Köszönöm, hogy megkaptam a szót, köszönöm a kérdést. Egy dolgot szeretnék válaszolni. Én amellett vagyok, hogy legyenek jogok, de a kötelezettségeknek is eleget kell tenni. Természetesen a szülők szerepe az, hogy gondoskodjanak a gyerekekről, a gyerekek jogairól, de szerintem az összes EU tagállamnak van elég eszköze ahhoz, hogy megtegye a szükséges lépéseket, és így nem lesz büntetés számukra abban az esetben, hogyha a szülők nem küldik iskolába a gyermekeket. Köszönöm, most pedig az ALDE frakció nevében Ilcsev képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm járóka asszonynak a munkát, a tanács és a bizottság képviselőinek, a magyar elnökségnek az elkötelezettséget. Igen, fontos elkötelezettségekről van szó. Amikor a romák integrációról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy egy igen fájdalmas problémáról van szó az EU-n belül. Ezt pénzzel és diszkrimináció ellenes szabályokkal nem lehet megoldani, vagy figyelemfelkeltő programokkal. Csak úgy, hogyha az említett és még sok más megközelítést is vegyítünk, és ha megvan a politikai akarat. Az EU van 12 millió roma van, ezek az emberek nem csak bulgár román, magyar vagy szlovák romák, hanem EU állampolgárok. Ugyanolyan jogai, kötelezettségeik vannak, mint a többi állampolgárnak, csak a lehetőségeik korlátozottak. A helyzet nagyon összetett, és a régi attitűdöket nem lehet követni. Az EU stratégiája csak akkor lesz sikeres, hogyha integrált fellépést követi mindezt az EU intézmények és a tagállamok részéről. Az improvizáció, az egyoldalú fellépés nem lesz produktív. Ismerik el a romák kezetét, és nagyon sokszor sok a féleértés. Éppen ezért a roma kérdést napvilágra kell hozni, mert különben ez, ez egy időzített bomba, és csak kerüljük, kerülgetjük a problémát. A romák nem akarnak gettókban élni. Az ambiciózus stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha a romák megkapják az oktatást, és biztosítjuk a roma gyermekek befogadását az oktatási rendszerbe, és hogyha a fiatalok képzettséget szereznek, az idősebb korú romák pedig megtanulnak írni, olvasni. A romák nem élhetnek tovább így, és nem lehet csak pénzzel megoldani a problémát. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Flótr asszony két és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó hír ma az, hogy van egy európai keretrendszer, amely kötelezettségeket ró a tagállamokra, vagyis a tagállamoknak ismertetniük kell az évvégéig, milyen roma stratégiát dolgoztak ki. Ezt a stratégiát az Európai Bizottság fogja értékelni, és körülbelül egy éven belül újból vitát rendezünk erről. Most egy úti tervet indítunk el ma, ez lehetővé teszi a képviselőknek, a civil társadalomnak az, hogy állandóan éberek legyenek egy igen fontos területen, amelyről ön is szólt. A bizottság közleménye egy sor megjegyzést figyelembe vesz, a parlamenti jelentésről van szó, például az alapjogok alkalmazása a stratégia értékelésekor. Ez az ügynökség tanúbizonságot kell, hogy tegyen a kompetenciájáról. Az Európa Tanácssal együtt kell működni, ombudsmanokat kell kiképezni, akik a roma közösségből származnak, hiszen ez a projektek sikerének záloga minden szinten. Oda kell figyelni a harmadik országbeli romákra is, és a jelentés foglalkozik a bővítés kérdésével is. Közös indikátorokat kell meghatározni azért, hogy az értékelési mechanizmus erősebb legyen. Ennek örülünk. Végül viszont szeretnék a hiányosságokra rámutatni, nem utálnak elég erőteljesen arra, hogy a romáknak részt kell venniük minden szinten, vagyis a projektek kidolgozásában, megvalósításában és értékelésében Beszélünk információról, konzultációról, de a roma közösség bevonása döntő, hiszen vannak jó tapasztalatok, sikeres tapasztalatok, és eh, ez gyenge pontja ennek eh, hiánya a közeményben. Második hiányosság, a diszkrimináció mentességet horizontálisan eh, említi a négy szektorban de szerintem nagyon fontos lett volna egy külön bekezdést belevenni a szövegbe a diszkrimináció elleni harcról, az erőszak elleni harcról, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről, a roma lakosság részéről, alapjogok és az az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés, ez még nem elegendő ez hiányzik a szövegből. Beszélünk az ombudsmanokról, ezt az Európa Tanács indította, ezt a programot. Jó, hogy ez benne van a közleményben, de az iránymutatókra is lehetett volna utatni az Európa Tanács részéről, azért, hogy ne legyen két stratégia, két referencia forma a nemzeti stratégiák értékelésére. Mert ha mindez benne lenne a közleményben, akkor ez pozitív lenne. A Task Force-nak folytatni kell munkáját azért, hogy a tagállamok napról napra érezzék, hogy milyen nyomás nehezedik rájuk a bizottság, a civil társadalom és a helyi intézmények részéről azért, hogy az útmutatókat valóban alkalmazzák, bevezessék. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR nevében Kirkop úr egy percben. Elnök asszony, biztos úr, lehetőséget ad ez a közlemény arra, hogy a tagállamok jobban integrálják a romákat, teljes egyenlő jogokat biztosítsanak számukra, ugyanúgy, mint minden EU polgárnak. Alapvető egyetemes jogok biztosítása az alapvető cél mindenki számára. De attól félek, hogy ez az előző programokhoz hasonlóan megint csak egy túl komplex program, és lehet, hogy visszaüt majd. A tiszteletben kell tartani persze a négy fontos területet, az oktatás, lakhatás, egészségügy és foglalkoztatás, de a tagállamoknak a saját hatáskörük, hogy meghatározzák ezeken a területen a szakpolitikákat. Ez a stratégia reméljük azért új módot jelent majd az EU-ban. Először is oda kell figyelnünk a romákra. Az előző két program túl bonyolult volt, és nem érte el azokat, akik a legjobban rászorultak a segítségre a, ott helyben lehet a leghatékonyabban segíteni. Jobb lenne leegyszerűsíteni a folyamatot, az EU alapokhoz való hozzáférést, a programok megvalósítását. Hogyha az EU pénzeket költ ezen a területen, akkor jobban kellene ezeket a pénzeket elkölteni. Köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, és most a GUE frakció képviseletében Ernst asszonyé a szó kettő percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Egyrészt nagyon jó, hogy most lesz egy keres stratégia a romák számára. Másrészt azért egy kicsit le kell olszanom a lelkesedést. Amit itt a bizottság letett elénk az asztalra, e, ugye évekig folytak a viták roma képviselőkkel, és itt a parlamentben is sok vita folyt e, keretstratégiával vagy anélkül a roma képviselők mindig is e, világos, konkrét megközelítést kértek, és most még csak világos szankciók sincsenek. Mi történik, ha valaki nem tartja be a stratégiát? Nincs szó tényleges szankciókról. A kötelezettségek így kiürülnek majd, és az egész olyan lesz, mint egy eh, eh, lyukacsos ementális sajt. Eh, fontos terület kérdésekben megegyeztünk, de a négy kulcs terület mellett hiányzik az, hogy biztosítsuk a roma közösségek struktúrált részvételét minden döntéshozatali folyamatba. Hiányoznak azok a struktúrák, amelyekkel a célokat konkrétan meg lehet valósítani, hiányoznak a távlatok, és ami feldühít, és amit skandalumnak tartok, az az, hogy explicit módon semmit nem mond az anyag a romákkal szembeni ellenséges megnyilvánulásokról. A, ezt mondjuk, hogy a romák nem használják a strukturális alapok forrásait, de hát legyünk már őszinték, a roma romákkal szembeni ellenségesség egyiknek nem az egyik oka az, hogy az eh, EU eh, egyáltalán nem foglalkozott korábban eh, ezzel a kérdéssel. A GUE kritizálja a közleményt, de a változásokat támogatjuk. Köszönöm szépen, a demokrácia és szabadság Európai Nevében, Borgéció kollégám. Köszönöm szépen, elnök asszony, euroszkeptikus vagyok, de természetesen azt támogatom, hogy valósítsuk meg az EU 2020-at, és fontos a diszkrimináció elleni fellépés. Az Európai Bizottság igyekszik az államok viselkedését ellenőrizni. Nagyon szép szavakat hallunk az Európai Bizottság részéről, de nekem nem magyarázták el, hogy Luxemburgban miért nincsenek a romák? Mert ott ilyen nomád táborokat betiltanak. A romák eljönnek Olaszországba, máshova, máshova telepednek le. Redding biztos asszony, az ön hazájában betiltották ezeket a karavánokat, a cigánytáborokat, romatáborokat. Hogyha megnézzük a híreket, hallgatjuk a híreket, azt halljuk, hogy a szülőket letartóztatnak, mert eladták a saját gyerekeiket, vagy prostituáltnak adták a gyermeküket. Hát kérem szépen, a szülők nem küldik a gyerekeiket az iskolába, annak ellenére, hogy a hatóságok, az iskolák mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek iskolába járjanak. Hát azért kérem szépen erről is beszéljünk, ne ezt a szalámi taktikát kövessük, nem mind, mindenről beszéljünk. Nagyon sok probléma tőlük, a roma családoktól maguktól is függ. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi pontot ezzel le is zártuk, és rátérünk a következő napi rendi pontra.